Kedves kollégák! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy társ elnökként eh, megnyithatom ezt az ülést. Azt az ülést, amelynek célja és témája a gazdasági koordináció az Európai Unión belül. Ez meg akartam önöknek adni az esélyt, hogy a bolgár nyelv szépségét hallhassák, de most már angolul beszélek tovább. Üdvözlöm a Nemzeti Parlament képviselőit, valamint az Európai Parlament képviselőit is. Persze Tyson asszonyt is külön köszöntöm, aki eh, eljött és részt vesz az ülésünkön. Az első ülés eh, az első rész a 2018-as szemeszter ciklusra koncentrál, és a 2018-as szemeszter ciklus politikai prioritásait fogja meghatározni, amelyet az éves növekedési öm, öm, felmérésben határozta meg az Európai Bizottság. Ebből saját kezdeményezésű jelentések is születnek, az ECON és az Amploa bizottságok jegyzik ezeket, és a jelentés tervezeteket a mai ülésen is be fogják mutatni. Elnézést szeretnék kérni, Galtieri úr nem tudott eljönni, kicsit hosszabban tart az ülése, de hamarosan, amint lehetséges, csatlakozik hozzánk, és ő társ elnökli majd a mai ülést. A delegációknak megadjuk majd a szót a szorosan koordinált gazdaságpolitikai koordinációból szerzett tapasztalatok megosztásáról. Elmondom a játékszabályokat, csak hogy tudják, hogy hogyan folytatjuk majd az ülést. Először is ki szeretném hangsúlyozni, hogy szokás szerint mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki, aki fel akar szólalni, felszólalhasson, kifejthesse a véleményét, bár látnunk kell azt is, hogy szűkken van meghatározva az időszámunkra. Kérem tehát, hogy értsék meg, hogy minden egyes ki jelentkező nem tud szót kapni, és ezért is kérem önöket, hogy a felszólalási időt maximum kettő vagy három percben fogjuk korlátozni, és tartsák be ezeket. Egyébként látni fogják majd a stopper órát a kivetítőkön. A megnyitó ülés után további szexi ülések lesznek, és ezeknek a menetrendjét is be kell tartanunk jelentkezési lukat láthatnak um, az asztalukon, hogyha fel akarnak szólalni, akkor ezt adják át, töltsék ki ezt a lapot, és adják át a teremszolgáknak, nem szolgák ők persze, hanem segítők, csak így hívjuk őket, hogy teremszolgák, ez vonatkozik egyébként ez a szabály a nemzeti és az európai parlamenti képviselőkre is. A következő formula szerint fogunk eljárni három nemzeti parlamenti képviselő, egy európai parlamenti képviselő, és így folytatólagosan. Hogyha pedig ezen változtatni kell, az igények tükrében akkor változtatunk ezen az általános szabályon. A bolgár elnökség eh, fontos időpontban eh, vette át a soros elnökséget, és a nemzeti parlamentek és az európai politika ö, ö, koordinációja nagyon fontos, és fontos, hogy megmutassuk, hogy a politika felelősséggel bír az állampolgárok irányában javuló makrogazdasági tendenciákat élünk meg, a krízis előtti időszakra csökkent a munkanélküliség, növekedési pályára állt a gazdaság. Úgy gondolom, hogy a Nemzet és az Európai Parlament olyan reformpolitikákat kell, hogy támogassanak, amelyek segítik a beruházásokat, a minőségi munkahelyek megteremtését és az egyenlőtlenségek felszámolását. Szeretettel üdvözlöm Önöket, tehát még egyszer az Európai Tanács bolgár soros elnökség, az Európai Unió Tanácsának bolgár soros elnöksége nevében is most már meg is megadom Mariana Tyson-nek a szót. Foglalkoztatási, szociális kérdések és munkamobilitásért felelős biztosnak Marian Tyson asszony öné szó parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt társelnökök, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt ma felszólalhatok. Öröm, megtiszteltetés, hiszen az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kulcs szerepet játszanak a gazdaságaink és a társadalmak megjavításában, megreformálásában csak közösen lehetünk sikeresek. Öröm ez számomra, hiszen több éves krízis időszak után örömmel számolok be a jó hírekről. Növekedési pályára állt minden tagállam gazdasága, a beruházások javulnak, és több ember dolgozik az Európai Unióban, mint valaha a feljegyzések alapján. Persze még nem haladtuk meg a krízis örökségét teljes egészében, még például a, a köz, az államadóság, a háztartások és a cégek adóssága még túl magas, még mindig 18 millió ember munkanélkül van, és a fellendülés a tagállamokon belül és a tagállamok között sem egyenletes tendenciát mutat. Az a célunk tehát, hogy, meg, hogy biztosítsuk, hogy a mai növekedés fenntartható hosszú távon és inkluzív, integratív jellegű, és biztosítsuk azt is, hogy gazdaságaink és társadalmaink felkészüljenek eh, arra, hogy a lehetőségeket megragadják, és a technológiában és a globalizációban rejlő kihívásokra választ adjanak. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy addig kell a tetőt megjavítani, amíg süt a nap. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, az ország jelentéseket készíti el az Európai Bizottság, március 7-én fogja ezeket publikálni. Itt az ország specifikus szakpolitikai ajánlásokat fogalmazzuk meg, amelyeket majd májusban fogunk véglegesen prezentálni. Ezek a jelentések a gazdasági és szociális helyzetet vizsgálják meg az egyes tagállamokban, és a múlt hibáinak kiküszöbölésére is koncentrálnak. Ezen országjelentéseket néhány hónap, hét múlva publikáljuk, de a fő üzenetekről, amelyek az Európai Unió egészére vonatkoznak, már most beszámolhatok. Először is. Időre van szükség ahhoz, hogy a reformokat végrehajtsuk, de jó, irányban, jó irányba haladunk. A szemeszter 2011-es kezdete óta a tagállamok az ajánlások több mint kétharmadában legalábbis minimális elmozdulást, pozitív elmozdulást mutattak, és vannak olyan területek, ahol ajánlásainkat teljes egészében elfogadtak. Másodszorban a konvergencia, amely a krízis alatt megszűnt, újra elindult, pozitív növekedési arányokat és számadatokat mutatnak az EU tagállamok, de nem lehetünk elégedettek. A tagállamok közötti különbségek fennmaradtak, és az egyenlőtlenség a tagállamokon belül még növekedett is. Hogyha ez változatlan marad, akkor ez egy nagyon komoly kihívást jelent a növekedés fenntarthatósága és a kohézió szempontjából. Harmadsorban a bankok kitettsége csökkent majdnem minden tagállamban. A bankok nyereségessége, profitabilitása majdnem minden tagállamban megszületett, de sok tagállamban a bankok főkönyveiben még túl nagy adósságok mutatkoznak, és van egy-két ország, ahol még rosszul teljesítő hitelekkel is küzdködnek a bankok könyveikben. Végezetül pedig a munkaerőpiaci feltételek javultak, de a munkánkat nem eh, nevezhetjük befejezetnek. Az elszegényedés veszélye és eh, a kemény munkaviszonyok, munkakörülmények még mindig túl nagy terheket rónak a munkavállalókra egy-két tagállamban. Ráadásul egy-két bizonyos esetben a munkanélküliség nem változott, a fizetés szintje nem nőtt, ráadásul a dolgozott órák száma, főleg az európai eurozónában nőtt, nem hogy csökkent volna. De talán a legfontosabb üzenete a szemeszternek éppen abban rejlik, hogy a gazdasági növekedés és a szociális fejlődés kéz a kézben járnak az emberi erőforrásba vadó beruházások a gazdasági növekedés motorjai, ugyanakkor az egyenlőtlen társadalmak akadályozzák a növekedést. Nem lehet az egyik célt a másik nélkül elérni politikailag, gazdaságilag és szociálisan is fenntartható és kívánatos, hogy a két szakpolitikai megközelítés együtt járjon. A szemeszter során, tehát a bizottság mandátuma alapján szociálisabbá vált a bizottság megközelítése, de az idei szemeszter mm, vízválasztót jelent, hiszen néhány hónappal ezelőtt a szociális jogok pillére mellett kötelezte el magát a tanács, a bizottság és az Európai Parlament közösen. A szociális pillér, pillér politikai elköteleződést jelent, és kinyilatkoztatjuk ebben, hogy a szociális Európa jelentheti a jövőt. Itt az alapvető szociális jogokra és elveket határozzuk meg, és tisztázzuk, hogy hol kell változtatni a szabályrendszerem. Persze, a szociális pillér sikere attól függ, hogy európai szinten, de főként nemzeti szinten hogyan tudjuk ezeket megvalósítani. A nyilatkozat után ez idei évtől kezdve a pillér elvei megjelennek a szemeszterben is, megfelelő monitorozást és végrehajtást biztosítandó létrehoztuk a szociális eredményjelző támlát 14 indikátorra mutató számmal, így követve nyomon, hogy a pillér céljait hogyan valósítjuk meg. Ez az eredményjelző tábla, vagy scoreboard, az ország specifikus jelentések és a CSR-ok -ok tekintetében kulcs szerepet fog játszani. Az ideigi elemzésünket, hölgyeim és uraim, megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy négy elv jelenik meg újton újra ajánlásaink során. Melyek ezek? Ezek egyrészt a fiskális politika nem csak az államadóság vagy az belső mérleg egyensúlytalanságok kiküszöbölését kell, hogy cél célul vegyék, hanem például az adórendszereknek tiszta, eh, fairnek és növekedésbarátnak kell lenni, és beruházás barát környezetet kell létrehozni. Másodszorban az emberekbe való beruházás kulcsfontosságú, csak a jól képzett munkaerő képes az új munkaerőpiaci kihívásoknak megfelelni, és csak megfelelő szociális biztonsági rendszerekkel minden munkavállaló számára lehet a munka új világába való átmenetet biztosítani. Harmadsorban általánosságban is a beruházásokra kell koncentrálnunk, hiszen az állam közberuházásai és általában a beruházás a GDP aránylag kis arányának felelnek meg. Negyed sorban a növekedés hozzájárul a gazdasági fellendüléshez, csökkenti az egyensúlyt, egyenlőtlenségeket és biztosítja a magas életszínvonalat hatékony bérmeghatározási rendszerek is kulcsfontosságok annak érdekében, hogy a bérek és fizetések differenciáltak legyenek. Persze az ország specifikus feltételeket figyelembe véve, és a termelékenység szempontjait is figyelembe véve. Nem kis célok ezek, amelyeket az államoknak végre kell hajtaniuk, és nem könnyű a tetőt, mm, a tető zsindeit kicserélni, vagy a tetőcserepeket, hiszen a társasházban lakók, hogyha metaforát folytathatom, a lakógyűlésen hallatják a hangukat, igazságosan akarják megosztani a terheket, és persze a hosszú távú előnyöket próbálják elérni, a tető megjavításával. Elnökök, tisztelt elnök asszony, elnök úr, hölgyeim és uraim, az ország specifikus jelentések az európai szemeszter 2018-as fázisának első lépését jelentik. Ahogy tavaly, idén is elegendő idő áll majd rendelkezésre, hogy a nemzeti kormányokkal és a társadalmakkal eszmét cseréljünk a publikáció előtt, így tudjuk pontosabban meghatározni az elemzést, és siker majd egy párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy közösen megértsük egymás széljeit, helyzetét. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek vitális, elengedhetetlen partnerei ebben a párbeszédnek. Az előző évhez képest, az előző évekhez hasonlóan idén is sok biztos, én magam is, elutazunk majd sok tagállamba, betalálkozva a, nem, a kormányokkal, a szociális partnerekkel, és persze a nemzeti parlamentek képviselével. Hölgyeim és uraim, ez egy közös célkitűzés, úgyhogy tekintsünk úgy az országjelentésekre, hogy ezek ezen az úton az első lépést jelentik. Én magam is mindent megteszek annak érdekében, hogy közös céljainkat közösen érhessük el. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen, Tyson asszony, köszönjük. Nagyon izgalmas és értékes észrevételeket tett. Minnyáján egyetérthetünk abban, hogy közös a célunk. Kristof Hetman, a 2018-as európai szemeszterre előadója a Foglalkoztatási Szociális Bizottság részéről az Európai Parlamentben. Hetman úr, öné szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon örülök annak, hogy eszmét cserélhetek önökkel az éves növekedési stratégiáról. Először is azonban a asszonynak és az egész bizottságnak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy felkészít, hogy elkészítették az gazdasági politikai koordináció alapjául szolgáló növekedési jelentést, az európai szemeszter alapjául szolgáló növekedési jelentést. Nagyon örülünk annak, hogy az európai gazdaság um, a növekedés, a fellendülési pályára állt, csökken a munkanélküliség, nő a beruházás, és magasabbak a GDP számok, mint amire számítottunk. A makrogazdaság szempontjait figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy jó a helyzet, de látni kell az érmet túloldalát is, hiszen minden pozitív jel ellenére is látnunk kell, hogy még sok munkát kell elvégeznünk, sok munka előttünk. Különös figyelmet kell fordítanunk arra a tényre, hogy a munkanélküliség különösen a fiatalok között még mindig túlon túl magas. 16 százalék, még most is. Több mint 6 millió fiatal ember, 15 és 24 év közötti ember nem dolgozik, és nem is tanul a szegénység és a szociális kirekesztettség szintje is kellemetlenül magas még. Azért, hogy az európai szemeszter folyamata sikeré válhasson, két dolog, ahhoz, ehhez két dologra van szükségünk. Egyrészt biztosítanunk kell, hogy a reformok hosszú távú reformok legyenek, másrészt az országoknak jól kell alkalmazniuk az ország specifikus ajánlásokat. Ez a kulcskérdés. Ez ideig nem történt meg megnyugtatóan. Tekintsünk vissza 2016-ra. Az ajánlásoknak csupán 2 százalékát eh, alkalmazták 100 ban az ajánlások 44 százalékát részben alkalmazták a tagállamok, és ebből logikusan következik, hogy az ajánlások 56 százalékát semmilyen módon nem alkalmazták. Felmerül hát a kérdés, hogy miért volt ez így. Az intézmények, a nemzeti intézmények um, mulasztása ez, vagy hibája, vagy pedig azzal magyarázható ez az alacsony szintű végrehajtás, mert a tagállamok a saját stratégiájukat, a saját probléma megoldásukat akarják alkalmazni. Viszont ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy mindez kompatibilise a bizottság ajánlásával. A számadatokat megnézve azt látjuk, hogy sajnos nem. Lehet ugyanakkor, hogy az ajánlások, a bizottsági ajánlások túl nagy számban kerültek elfogadásra, túl becsvágyóak egy-két tagállam számára. Fel kell térképeznünk ezt a helyzetet, választ kell keresnünk ezekre a kérdésekre, és a problémát ír magjában kell megoldanunk. És persze pragmatikusnak kell lennünk, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Persze céljaink becsvágyóak, de ugyanakkor mégiscsak a végrehajtásnak reálisnak kell lennie. Múlt évben, múlt év novemberében a Göteborgi szociális csúcson a három intézmény elfogadta az európai szociális jogok pillérét. Ez a dokumentum, mely erről szól, felsorolja mindazokat az elveket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy jól működő társadalombiztosítási rendszer és munkaerőpiac létrejöhessen. Azt hiszem, hogy ezek a szempontok referenciális keretet biztosítanak majd a gazdasági konvergencia programok végrehajtása során, a szemeszter során is, és persze a strukturális reformokról sem szabad megfeledkeznünk. Növelni kell a termelékenységet, így lehet magasabb béreket megtermelni a gazdaságban, és persze a társadalom biztosítási rendszereket is javítani kell. A szociális jogok pillére, tehát kulcs jelentőséggel bír korunkban, korszakunkban, napunkban, napjainkban. Ez pedig egy további problémára vezet át, ami sok embert foglalkoztat az Európai Unión belül, és múlt év márciusában erről már eszmét cseréltünk. Úgy tűnik ugyanis, hogy a krízis kezdete óta a bér ig, a tagállamok kétharmadában a béri jövedelmek, a jövedelmekben az igazságtalanság vagy a különbségek jelentősen nőtt, ráadásul sok prekáris munkavállaló vagy bizonytalan munkaviszonyban dolgozó munkavállaló is tengődik a munkaerőpiacon. Persze az egyes tagállamok más-más fejlődési szinten vannak. Nem csak a régi EU, új EU eh, tagok közötti van eh, megosztottság, eh, hanem az országokon belül is. A probléma egyszerűen úgy írható le, hogy a gazdagok egyre gazdagabbakká válnak, a szegények egyre inkább leszakadnak a szakadék közöttük, ahelyett, hogy csökkenne, inkább mélyül. Egyre kevésbé áthidalható. Ráadásul régiók közötti különbségek is mutatkoznak, és a régiókon belül is hatalmas különbségek mutatkoznak. Láthatjuk, hogy például egy régió, egy terület egyik része hogyan szárnyal, a másik pedig hogyan szakad le, és hogyan um, szegényedik el. Persze, az Európai Uniós kohéziós politikája azt a célt szolgálja, hogy a különbségeket csökkentsük, és ezért a kohéziós politika finanszírozását a következő pénzügyi keretben nem szabad csökkenteni. De túl bonyolult a kohéziós politika, túl bürokratikus, barátabbá, és az emberekhez közelebbé kell alakítanunk, közelebb kell vinnünk. Ráadásul a munka, a képzés és a munkaerőpiaci igények között is kapcsolatokat kell teremteni. A társadalom egyre inkább digitális, mi több a munkaerőpiacon rendelkezésre álló szabad munkahelyek 90%-ához már digitális képességekkel kell rendelkezni, a munkaerőpiacon szab, lévő munkavállalók azonnak csak 43%-a jelen rendelkezik ezen digitális képességekkel. A munkáltatók folyamatosan jelzik a hatóságoknak, hogy a munkavállalók nem felelnek meg az új elvárásoknak. Különbség van tehát a munkavállalók képessége és a munkáltatók elvárásai között a munkanélküliség egyrészt magas bizonyos régiókban, de sok helyütt munkaerőhiány mutatkozik. Ez pedig a versenyképességgel is persze összefügg. Támogatnunk kell a gazdasági növekedést annak érdekében, hogy csökkentjük és ezt úgy érhetjük el, hogy csökkentjük például a kis és középvállalatok, a KKV-kat, folytogató adminisztratív terheket, és a kohéziós politika eszközeit is felhasználjuk. Segíteni kell azoknak, akik innovatív képességeket akarnak meghonosítani, innovatív megoldásokat akarnak érvényesíteni, és jobban kell kiképeznünk a diákjainkat. Az új szolgáltatásoknak persze új piacok is van, és itt is az innováció fontos szerepet játszik. Az utolsó politikai prioritás, melyről beszélni szeretnék, a társadalom előregedése. Ráadásul a munkavállalók um, a perifér régiókból elvándorolnak. Mi több, a városokon belül is látjuk, hogy um, az emberi erőforrás egy irányba vándorol el, vidékről a városban, és a városi perifér, térs, periférien lévő térségek ugyanazt a tendenciát mutatják, mint az országokon belüli perifériás térségek elszegényednek, leépül az infrastruktúra, a munkavállalók pedig, akik mobilisak elvándorolnak. Itt is rugalmas megoldásokra van szükség, és sorolhatnám még. A a nyugdíjrendszerek filozófiáját is érdemes átdolgozni, nem is annyira ledolgozott a, nyugdíjba vonuló életkora, hanem a ledolgozott a szolgálat évek száma kell, hogy meghatározza majd a nyugdíjakat. Persze tudom, hogy ezen a jogokat és az érdekeket nagyon nehéz egy ilyen komplex rendszerben kiegyensúlyozni egymással, de remélem, hogy a jelentéssel az Európai Parlament hozzájárulhat majd ahhoz, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság jó irányba lépjen tovább. Köszönöm. Um, nagyon szépen köszönjük Hetman úrnak. Szeretném még egyszer emlékeztetni a az előadókat arra, hogy körülbelül 5 percben korlátozzák mondandójukat, azért, hogy mindenkinek ugyanannyi időt tudjunk biztosítani. Most pedig Bejé úr kap szót az Európai Parlament európai szemeszterrel kapcsolatos jelentéstevője, illetve foglalkozik még az éves növekedési jelentéssel is, 5 perce van parancsoljon. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, üdvözlök mindenkit az Európai Parlamentben, megpróbálom az időkeretet betartani, és ahogy az előző hozzászólók elmondották, csak örülhetünk annak, hogy javultak a gazdasági eredmények, újra elindult a gazdaság, még hogyha csak félénken is, de mégis azért ez pozitív hatású az euró övezetre. Az is biztos, hogy a makroökonomai mutatók nem akadályozták meg az egyenlőtlenségeket különösen egyes országokban, és látnunk el azt, hogy az elszengégedett munkavállalók, illetve a konvergencia hiányában szenvedő államoknak is a jelenléte erőteljes. Az európai szemeszter az ECON bizottságnak a tárkörébe tartozik, és szerdán szavazni fogunk, reméljük, hogy megszavazzuk a jelentést, és üdvözlöm az árnyék jelentéstevőket, akik itt vannak a teremben, feléjük néztem az imént. Mint tudják, az európai polgár azt szeretné, hogy stabil legyen és egészséges legyen a társadalmi és gazdasági környezet hála a foglalkoztatásnak, és ahogy biztos asszony mondotta, valóban arra van szükség, hogy a nemzetközi munka követelményeknek megfeleljenek, és munkakövetelmény előírásoknak megfeleljenek ezek a foglalkoztatási tényezők, ez teheti lehetővé, hogy gyorsan növekedjen a gazdaság, és mi politikus felelősökként tudunk aztán reagálni gyorsan a különböző előálló újabb és újabb fejleményekre. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy megerősítsük a versenyképes ágazatainkat, a kutatásra és a fejlesztésre gondolok Európában, és a digitális gazdaságot is be kell vonni ebbe a folyamatba, miközben támogatjuk a mikrovállalkozásokat, és az ifjúsági garanciát is érvényesítjük, az oktatáspolitikát, illetve a életen át tartó képzéstek a műfaját is biztosítjuk, ez hasznos a vállalkozásaink számára, biztosítanunk kell ezen kívül az egészségügyi és biztosítási rendszert, mert hogy nagyon jelentős az, és erre utalt biztos az, hogy, hogy ez a tényező is szerepel az európai szemesztereknek a kimutatásaiban. A jelentésünknek egy fejezete arról szól, hogy mennyire nélkülözhetetlen a köz- és magán beruházásoknak a köre ahhoz, hogy támogassuk a növekedést. Ugye, mikor beruházásokról beszélünk, a 2008-as szintre jutottunk ö, vissza, ö, és ö, a közberuházások esetében még rosszabbak ennél az eredmények, mert menően rosszabbak, éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a beruházások megtörténjenek, különösen a nagy beruházásokra gondolunk, amelyek persze nagyon idé igényesek, különösen akkor, amikor a PPP, a PPP PPP műfajban, tehát a köz- és magántőke társulásában gondolkodunk. Javítani kell az európai adózást is. Mint tudják, az Európai Parlamentnek kulcs szerepe van már a ciklus eleje óta, többek között az Ekon szakbizottsága révén, hogy ebben a kérdésben előre lépjünk. A konvergencia az adózás tekintetében lehetővé tenni, hogy az adó költségek csökkenjenek, és a harmonizáció pedig az európai szinten lehetővé tenni azt, hogy a tisztességtelen versenynek véget vessük, vessük legalábbis azt. Ez javát szolgálná az európai államoknak és az európai polgároknak is. Ami pedig az Európai Központi Bankot illeti, világos az, és Drági elnök is mut, rámutatott erre, hogy a hatékonyságnak az előrelépése lehetővé teheti azt, hogy karöltve természetesen a különböző kötelező költségeknek a csökkentésével, a terheknek a költségvetésnek a csökkentésével, a vállalkozásoknak a szintjén a növekedést serkentsük. Ezen kívül az ERO övezetben is nagyon fontos, hogy a közkiadások jól működjenek, hatékonyak legyenek. Lényeges az is, hogy az ajánlásokat nyomon kövessük, de nem elegendő ez önmagában, meg kell erősíteni még az európai szemesztert, mégpedig úgy, hogy nagyobb legyen az együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, úgy, hogy bevonjuk egyben a szociális szociális partnereket is a különböző tagállamok részéről. Reméljük, hogy a tanács és a bizottság figyelembe fogja venni ezen iránymutatásokat, amelyeket javaslunk, és reméljük, hogy most szerdán pedig egy teljes konszenzusra tudjuk majd jóvágyni a jelentést az európai szinten. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Thank you, Mr. Baye. Köszönjük szépen Baye úrnak. Mielőtt megadnám a szót Milosevic úrnak, a következő hozzászólónak, a bolgár delegáció nevében szeretnék elnézést kérni. El kell menniük, hogy találkozóra, talál, odaérjenek a találkozóra Tajáni úrral, az Európai Parlament elnök, elnökével, valamint a bolgár nemzetgyűlés elnökével is találkoznak, ezért nem sokára kell menniük. Tehát most pedig megadnám Iván Milosevic úrnak a szót, aki a Horvát Parlament Európai Ügyekkel Foglalkozó Szakbizottságának elnöke, maximum 5 perce van, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm az Európai Parlamentnek és a bolgár soros elnökségnek a mai eseményre való meghívást. Valóban sokkal egyszerűbb a különböző ügyeket megvitatni, illetve eredményeket elérni akkor, hogyha az Európai Unió ismét gazdasági növekedést ér el, az általános témákkal kezdeném, aztán a konvergenciáról szólnék, majd néhány horvát aspektusról is beszélnék. Mindig is támogattam az adók csökkentését és a bürokrácia csökkentését. Úgy gondolom, hogy az európai költségvetésből, költségvetés nem a legfőbb kérdés itt, hanem Elsősorban a közös célokra, a stratégiára kell odafigyelni, arra, hogy hogyan akarjuk a közös célokat elérni. Másrésztről az USA adóügyi reformja globális hatással bír majd az üzleti döntéshozatalra, és az EU-s kormány és közig- kormányok és közigazgatások versenyben fognak állni egymással. Versengeni fognak egymással a legjobb koponyákért is, legyen szó a fiatalokról vagy az idősebb korcsoportokról. Fontos, hogy az oktatást is első számú prioritásként kezeljük, ezért kell mindent megtennünk az oktatás előbbre mozdításáért, közelebb kell hoznunk továbbá az oktatási ágazatot a magánszférához is. Kevesebbet beszélünk a belső migrációról, mint a külsőről. Nem engedhetjük meg azt az unió nyugati és keleti részein sem, hogy elveszítsük a fiatal, ambiciózus, keményen dolgozó embereket, mert csak az ő segítségükkel tudunk jólétet és gazdasági növekedést biztosítani. Szólnék néhány szót a konvergenciáról, és nincs gyors, megfelelő konvergencia az átfogó reformok nélkül, de a kohéziós politika legalább ilyen fontos. A kohéziós finanszírozást továbbra is megfelelő szinten kell tartanunk, le kell egyszerűsíteni az eljárásokat, a pénzekhez való hozzáférést is javítani kell, de persze fontos az átláthatóság és elszámoltathatóság is. Nem csak a nettó kedvezményezettek, hanem az összes EU-s tagállam számára előnyös a konvergencia és a polgárok életminőségének javulása az EU egészében. Emellett a strukturális reformokat véleményem szerint nem szabad összekapcsolni a reformok végrehajtásának sikerével, de talán valamiféle ösztönző rendszert kellene létrehozni. Támogatjuk az Európai Bizottság azon szándékát, hogy a struktúrális reformok ösztönzésére új, intéz, új eszköztárat hozzon létre. Jobban kell kommunikálnunk a kohéziós sikerekről, valamint a kohéziós pénzek felhasználásáról az Európai Unióban és az európai szemeszter sikereiről is hogyha jobb a kommunikáció, akkor nehezebb lesz az Európai Uniót hibáztatni a hibákért. Úgy gondolom emellett, hogy a bizalomépítés is nagyon fontos. A horvát szemszögből is felhívnám most a figyelmet néhány aspektusra, hiszen Horvátország a legfiatalabb tagállam az Európai Uniónak. Sikerült stabil gazdasági növekedést elérnünk, leépítettük a költségvetési hiányt, és az államadóság csökkentésében is eredményeket értünk el. Sikerült a gazdaságot ismét növekedési pályára állítani, ez részben az EU-s tagságunknak is köszönhető. Most itt az ideje, hogy a közféra és a kormányunk gyors, bátor strukturális reformokat hajtson végre, főként akkor fontos ez, hogyha az euróvezeti tagságot mielőbb meg szeretnénk valósítani, ez, ez az egyik stratégiai céljunk, célunk. Készülünk az euróvezeti csatlakozásra, és úgy gondoljuk, hogy reformokra is szükség lesz. Folyamatos strukturális reformok nélkül sem Horvátország nem tud majd felzárkózni a fejlettebb tagállamokhoz, sem az Európai Unió nem fogja tudni tartani az eddigi szintet a növekedésben és a jólétben. Köszönöm szépen, és várom a mai eszmecserét. Thank you, Mr. Milosevic. Uh, of course, we all know that member states economic... Köszönjük szépen Milosevic úrnak. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió különböző régióiban nagyon különböző a gazdasági fejlettség szintje, ezen közösen kell dolgoznunk. Most Fabien Keller asszonynak adnám meg a szót, aki a francia szenátus pénzügyi szakbizottságának elnöke. Beaucoup, mesdames et messieurs. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen kedves képviselő hölgyek és urak, hadd üdvözöljem önöket, hadd üdvözöljem biztos asszonyt, hadd üdvözöljem a Nemzeti Parlament képviselőjét, a Horvát Parlamentnek a képviselőjét, különböző hozzászólókat, akik előttem szóltak, és hadd folytassam én is azzal, hogy nemzeti parlamentként hogyan látjuk ezeket a kérdéseket. Először is örülünk annak, és üdvözöljük ezeket az eszmecseréket a parlamentek között. Ez egy bizonyítéka arra, hogy elmélyítjük az európai Projektek az európai nagy tervek. A francia szenátusnak, tehát a második háznak a képviselője vagyok szenátorként, és valóban egy új eszközt kaptunk a kezünkbe az európai szemeszter formájában. Arról van szó ugyanis, hogy a pénzügyi szakbizottságunknak a keretében, az államháztartás vizsgálata keretében 2011 óta a stabilitási program tárgyát képezi az európai, illetve a francia parlament vizsgálatainak, még mielőtt átadnánk a véleményünket az európai parlamentnek. Mindez azt jelenti, hogy megismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyeket az európai intézményrendszer működtet ahhoz, hogy hatékony legyen a gazdaságpolitika, arra van szükség, kedves kollégák, hogy a nemzeti politikai testületek, nevezetesen a nemzeti parlamentek is részét képezzék a folyamatnak akkor, amikor kidolgozásra került az erő, kerül az európai gazdasági program. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlamenteknek is inspirálódjon kell az európai gazdasági és politikai, illetve gazdasági és monetáris politikából. Egy tekintetben mindig lehetőség van arra, hogy javítsunk a rendszeren, és javítottunk is a rendszeren, jelentősen 2010 óta, de mindig további lehetőségekre van szükség. Éppen ezért Faszva már kollégámmal kezdeményezéseket tettünk a francia szenátusban látjuk és átlátjuk, hogy mennyire fontos az európai szemeszternek a műfaja. De ugyanakkor, akár csak tavaly, szeretnék egy ígéretet tenni itt önök előtt. Nevezetesen arra van szükség, hogy az interparlamentáris konferenciának a munkáját tovább javítsuk, és ennek keretében következtetéseket, konklúziókat, vagy határozatokat, resolution hozzunk, ezeket a az anyagokat átadhatnánk, ha ilyenekre jutunk, a döntéshozó fórumoknak. Most pedig áttérnék a prioritások kérdésére 2018 kapcsán. A gazdaságnak az újraindulása jelen van, még ha nagyon sok színűen és sok véleképpen, és hát azt is látjuk, hogy a 2008-hoz képest hogyan alakul most a munkanélküliség. És ahogy az imént hallottunk kollégánktól, Krisztóf Herpántól, az ifjúsági munkanélküliséggel hangsúlyosan kell foglalkoznunk. A gazdasági fellendülés természetesen annak függvénye, hogy a makroökonomiai egyensúlyokat hogyan próbáljuk kialakítani, és e tekintetben figyelemre méltó az Európai Központi Bank tagállamoknak a fellépése. Természetesen nagyon sok közvetítő inszpénzémére van szükség, és olyan strukturális reformokra, amelyeknek a révén kiegészítve a bezruházási politikáknak a továbbfejlesztésével tudunk majd, tehát ezekkel tudunk majd előrelépni. Ez a lényeg a koordinációnak az európai szinten. Biztos asszony, el révén tudunk majd eljutni egy olyan szintre, amely kellő semlegességnek a keretében biztosítja a költségvetéseknek a jó működését és a gazdasági növekedést növekedés. Franciaország esetében nélkülözhetetlen erőfeszítésekre van még szükség ahhoz, hogy az államháztartási hiánynak az előírásait betartsuk, úgy, ahogy azt a növekedés és stabilitási paktum rögzíti. A különböző reformjaink és ezen célkitűzések meghatározták azt, hogy milyen álláspontokra jutott a szenátusunknak a pénzügyi bizottsága kiváltképpen 2017 ősszel ennek révén, illetve a Franciaország erőfeszítésnek a révén tett javaslatot az Európai Bizottság arra, hogy 2018 tavaszára már ki kell jön a túlzott hiány eljárás alól Franciaország mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy tovább kell lépnünk az adóságnak a csökkentésében. Kötelezettségeket vállaltunk, és ezeknek a betartásával lesz sikeres a makroökonomiai gazdaságpolitikáknak a stabilitása, tehát ehhez arra is szükség van, hogy ambiciózus legyen a gazdaságpolitikánk, a reziliencia és az inkluziónak a jegyében európai szinten. Természetesen több választás következett be, illetve következik be 2018-ban. Franciaország is érintve volt a választások révén, és ezek nyilván kihatással vannak a különböző nyitott kérdésekre. Ilyen kérdés többek között a bankok közötti információcsere, a bankuniónak a továbbfejlesztése, illetve kialakítása, a vállalkozásoknak a finanszírozása, az egységes belső piacon, mindezek hozzájárulhatnak a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Kedves kollégák, ezzel együtt arra van szükség, hogy a nemzeti adórendszerénket is továbbfejlesztjük érezzük. Egyre növekedőbb az az igény, amelyet a digitális gazdaság támaszt irántuk. És éppen ezért van szükség, hogy ezzel foglalkozunk, felker, fellépjünk az adó elkerülés ellen, és ennek a kihívásnak a fontosságát már közvetetten, de hangsúlyozta az imént szóló kollégám is, ők Ükbáje. Nos, ezen kívül meg kell említeni az adó témakörben természetesen azt, hogy hogyan lehet elérni a konvergenciát, illetve az egymáshoz való közelítést a vállalkozási adózásák tekintetében. Itt tudunk utalni természetesen a közös adóalap kidolgozására, az úgynevezett CCCDB-re. Na most nagyon fontos az is, hogy az egyik következő csak a során állásfoglalása jussunk azért, hogy tovább tudjunk lépni, ezt várják az európai polgárok a részünkről. Erről volt szó 2016-ban, és már akkor is megfogalmaztuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy egyéb területeket is tovább lépjünk, így a kutatásra gondolok, tehát 2016-ban már a kutatást is kihangsúlyozva, kiemeltük. Aztán ott vannak a különböző adó elkerülési, különböző adó csalási fellépések, többek között az áfa csalások, ezek mind-mind több milliárd bevételtől tartják távol az államokat, ennyi kiesések vannak az adóbevételek tekintetében e, ezzel, ebben a körben kell, hogy minden vállalkozás az európai körben azonos bánásmódba kerüljön. Tehát az adópolitika nem szabad, hogy a nemzeti hatáskörben maradjon, éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy így is, meg oly módon is, hogy bármilyenféle adó elkerülése kerüljön sorra az európai szinten, európai leszolgálszabazás révén vessünk ennek véget. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólóknak, az előadóknak. Most pedig az Európai Parlament és különösen a konferencia megrendezésében résztvevő Európai Parlamenti Szakbizottságok nevében szeretném üdvözölni a nemzeti parlamenti képviselőket. 133 képviselő regisztráltatta magát a mai konferenciára. Úgy látjuk, hogy a konferencia egyre nagyobb súlyjal bír, egyre többen vesznek részt a konferencián. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm az előadók beszédeit. Most pedig az Európai és a Nemzeti Parlamenti képviselők kapnak szót. Az első hozzászóló Maria Joao Rodriguez az SND frakciótól parancsoljon. Egyébként pedig emlékeztetnék még arra, hogy Mindenkinek három percet tudok biztosítani, szigorúnak kell lennem sajnos a hozzászólás időt illetően. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a nemzeti parlamenti kollégákat, és nagy öröm számunkra, hogy itt vannak velünk. Az Európai Parlament jelentéstevője vagyok az Európai Szociális Pillér tárgyában. A legtöbb előadó azt hangsúlyozta, hogy a szociális egyenlőtlenségek egyre növekszenek az Európai Unióban, annak ellenére, hogy próbáljuk ezt a helyzetet orvosolni. A szociális pillér valóban egy nagyon jó kezdeményezés a szociális egyenlőtlenségek lebontására, kezdve a gyermekektől, a fiatalokon, férfiakon, nőkön keresztül az idősebbekig, próbáljuk a normákat korszerűsíteni, és próbáljuk a szociális egyenlőtlenségeket megszüntetni. Biztosítani szeretnénk, hogy mindenki szakmájától függetlenül megfelelő munkaügyi szerződésre számíthasson, és teljes mértékben hozzáférjen a szociális ellátórendszerekhez. Ez a szociális pillér egyik ígérete. De biztosítani szeretnénk a konvergenciát tagállamokon, régiókon átívelően, azért, hogy minden polgár számára megfelelő esélyeket biztosíthassunk. Ezért olyan fontos az európai szemeszterről szóló eszmecsere, hiszen az európai szemesztert úgy kell lefolytatni, hogy az a felfelé mutató gazdaság és társadalmi konvergenciát elősegítő folyamat legyen. Az Európai Bizottság Ebbe az irányba tett javaslatokat vannak mutatók a konvergencia mérésére, de az igazi próbatétel az lesz, amikor a társadalmi-szociális egyensúlytalanságokat kell korrigálni, ugyanúgy, ahogy a gazdasági egyensúlytalanságokat is korrigáljuk. A korrekcióhoz reformokra is szükség van, igen, de beruházásokra is szükség lesz, a beruházásokhoz pedig az kell, hogy a beruházási kapacitást növeljük, a magánszférában lévő erőforrásokat kiaknázzuk, a tagállami költségvetéseket, a következő EU-s költségvetés is fontos lesz e- ebből a szempontból, valamint az új többéves pénzügyi keret is. És végül, de nem utolsó sorban a monetáris uniót is el kell látnunk egy megfelelő fiskális kapacitással. Ezek az előfeltételei az igazi gazdasági és társadalmi konvergenciának véleményem szerint. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm még meg is takarított nekünk 30 másodpercet, ez remek, és jó példával járt elől. A következő hozzászóló Janis Vukans, aki a lett parlamenttől érkezett hozzánk, ott az ottani gazdasági és pénzügyi bizottságnak az elnöke, és a zöldek frakciójához tartozik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Hazám Lettország összességében üdvözli a 2018-as európai szemeszterben lefektetett célokat, valamint az Európai Bizottság által közzétett éves növekedési jelentésben foglaltakat is támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak és az EU-nak továbbra is elő kell mozdítani a struktúrális reformokat, a beruházásokat, a fiskális politikát. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a reformok végrehajtásában elért előrelépés EU szerte nem egyenletes. Ezt az Európai Bizottság is elismerte éves növekedési jelentésében. Ezért úgy hisszük, hogy az EU-s intézmények és a tagállamok közötti együttműködést kell javítani azzal a céllal, hogy a reformok végrehajtása felgyorsuljon, mindazon tagállamokban, ahol az előrelépés nem volt elég gyors. Növekszik a gazdaság, javul a helyzet a beruházásokkal kapcsolatosan, a munkaerőpiaci helyzet is javul. Mi Lettországban összességében támogatjuk az Európai Tanács ajánlásait az euróvezetre nézvést is. Hangsúlyozni szeretnénk ebben az összefüggésben az egységes piac, külön, és különösen a digitális egységes piac szerepét a növekedésben. Támogatjuk ezért azt az ajánlást, amely szerint a digitális piacot kell továbbfejleszteni, le kell bontani a meglévő akadályokat, amelyek az áruk, a szolgáltatások és a tőke, valamint a munkaerő szabad mozgását akadályozzák. A belső piaci mobilitást kell javítani, és az agyelszívást is meg kell állítani. Emellett Lettország pozitívan értékeli az Európai Bizottság gazdasági és monetáris unió megerősítésére irányuló erőfeszítéseit, különösen fontosnak tartjuk a tőkepiaci cselekvési tervet, és nagyra értékeljük a helyi és regionális tőkepiaci eh, fejlesztésre irányuló intézkedéseket, lépéseket. Példaként említeném a magunk részéről, hogy tavaly november 6-án a három balti ország, Lettország, Litvánia és Észtország miniszterei megállapodást írtak alá, írtak alá a balti térségé tőkepiaci e, fejlesztésről. A három ország meg akarja erősíteni ennek alapján együttműködését a tőkepiacot illetően. Megállapodtak a felek abban, hogy e, megfelelő jogi keretet hoznak létre, új intézkedéseket, eszközöket vezetnek be, és létrehozzák a szükséges piaci infrastruktúrát. Köszönöm. Köszönjük szépen! A következő hozzászóló Saura Pedro a spanyol kongresszus részéről, SND frakció. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Néhány rövid eszmét szeretnék önökkel megosztani Miről is van szó? Először is arról, hogy növelni kell a felelősségteljes fellépésünket, és az európai szemeszter keretében az elszámolhatóságot kell fokozottan biztosítani. Az az érzésünk, hogy a különböző reformprogramjai a, programjai a kormányoknak, illetve a konvergencia programok mutatókat kellene, hogy tálaljanak elénk, mégpedig adó jellegű mutatókat, az adózással kapcsolatos mutatókat. Mire gondolok arra, hogy a kellő adóügyi governance-et, irányítást kell, hogy ezen adatok kimutassák. Erre van szükség, illetve arra, hogy konvergencia menjen végbe az Európai Unió országaiba. Ez van az első felvetésem. A második a következő a nemzeti parlamenteknek a fellépése és az európai parlament fellépése olyan kell, hogy legyen, hogy megosszuk a gondolatainkat az Európai Tanácssal, illetve az Európai Bizottsággal. Azaz nagyobb, fokozottabb párbeszédre van szükség ahhoz, hogy jól érvényesüljön az európai szemeszter. A harmadik nagy felvetésem pedig a következő. A költségvetési paktumnak, illetve a szabályoknak az irányát kellene továbbfejleszteni. Egész egyértelmű célokra kellene megfogalmazni középtávra, sokkal szavahihettőbb, sokkal könnyebben mérhető, értékelhető célokra van szükség, nagyobb rugalmassággal ugyanakkor a rövid távon, mindezt párosítva azzal, hogy szükség van olyan hatóságokra, amelyek ö, teljes függetlenségben tudjanak, tudnak fellépni. Azaz az elszámoltathatáság, a nagyobb demokrácia, a nagyobb hatékonyság, ezek azok a szempontok, amelyek megoldhatják a nagyon súlyos problémáiknak egy részét. És lenne még egy utolsó felvetésem. Szeretném ezt önökkel megosztani. Önökkel, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, a következőről van szó. Úgy gondolom, hogy bátorítanánk kellene az igazi európai bankoknak a tevékenységét. Ha ez irányba mozdulnánk el, akkor a magán adóság, illetve a közadóságnak a szörnyű csapdájából tudnánk kikerülni ebből a bűvös szörnyű körből. Köszönjük szépen! Léhert úr a következő hozzászóló aki az ír parlamentből érkezett hozzánk, a pénzügyi felügyeleti bizottság alelnöke, ALDE frakció. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak is. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a nem megfelelően működő hitelek kérdése. Írországban körülbelül 20 ezer lakás hitellel kapcsolatban vannak problémák. Bizonyos alapok felvásárolnak rengeteg ilyen hitelt, nagyon nagy kedvezményekkel teszik ezt, és ezek a kedvezmények azonban az egyéni hitelfelvevők számára nem hozzáférhetőek, úgy gondolom, hogy ezzel az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell, mert néhány ilyen alap szabályozatlanul működik, csomagban kínálják ezeket a kedvezményes hiteleket. Úgy gondolom, hogy a bankoknak az egyéni fogyasztókkal, ügyfelekkel kellene kapcsolatot tartaniuk, ahelyett, hogy kedvezményezett áron kínálják ezeket a hiteleket csomagban. Ez nem igazán összeegyeztethető a szociális <coughs> Európával. Sok esetben ugyanis ez a gyakorlat ahhoz vezet, hogy az emberek elveszítik az otthonukat, ami további jelentős költségeket jelent az állam számára és tragikus módon sokan öngyilkosságot követnek el a hihetetlenül nagy nyomás miatt, amely a pénzügyi intézetek részéről hárul rájuk. A következő dolog, amelyről beszélni szeretnék, a bankunió harmadik pillére, a betét biztosítási garancia mechanizmus, jó lenne, hogy az Európai Bizottság részéről hallhatnánk néhány szót arról, hogy jelen pillanatban hol tart ez az ügy. De hogy még egyszer visszakanyarodjak az első mondandómhoz, hogyha lehetne, rá lehetne bírni arra a bankokat, hogy ne kínálják ezeket a hiteleket kedvezményezett módon csomagban, akkor talán javulna a helyzet. Köszönöm. So, for the point you made on MPLs, uh, Hát az MPL-ekről mondottak fontosak, ugye az egységes felügyelet eh, felállításáról politikai vita zajlik. Mi úgy gondoljuk, hogy érdemes volna ezen a területen az intézkedéseket alaposan megfontolni. Márkán Gúdú úr a spanyol szenátus nevében a néppárti frakciótól. Buenas tardes. Üdvözlök mindenkit. Hadd térek vissza a megosztott, a közös prioritásoknak a kérdésére. Erről szinte mindenki beszélt, és egy olyan témáról van szó, amely minket nagyon foglalkoztat Spanyolországban. Versenyképességről, szociális reformokról beszélünk, hatékonysági kérdésekről, és valóban hatalmas kihívásokkal szembesülünk többek között a demográfiai kihívással. E közben pedig biztosítani kell a kohéziót, a terület és a szociális kohéziót az államainkon belül csak úgy, mint a különböző EU-s államok közötti kohéziót is. Most újra gazdasági fellép, fellendülésről beszélünk világviszonylatban, ezt észleljük Spanyolországban is, hová tovább. Azt is látjuk, hogy a reformokkal együtt szükség van még arra is, hogy bebizonyítsuk, hogy ezek a reformok nem csak hogy megvalósultak, hanem hasznosak is voltak, és lehetővé tették, hogy kezeljünk különböző kérdéseket, különböző megoldásokkal szolgáljunk. Hadd emelje ki egy nagyon sajátos helyzetet az országom kapcsán. Negyedik éve van az, hogy a növekedési rátánk jelentős. 3,1 százalékos volt 2017-ben, azaz újra állásokat hozunk létre Spanyolországban közös vagy megosztott prioritásokról beszélünk, és akkor, amikor erről esik szó, akkor számunkra mit jelent ez? A képzést, az olyan politikákat, amelyek lehetővé teszik az újabb és újabb állások létrehozatalát, aztán a digitális tevékenységnek a prioritását is. És e tekintetben a legutolsó minisztertanácsi ülés során a spanyol kormány létrehozott egy munkacsoportot azért, hogy ezen közös intézkedéseknek a kapcsán valóban szinergiák alakuljanak ki a különböző szaktálcák között. Ha így járunk el, akkor tudjuk igazán megvizsgálni, hogy hogyan szolgálhatja a növekedést a digitális tevékenység, illetve a foglalkoztatást. A digitális tevékenység olyan, amely szolgálja a területi kohéziót és a szociális kohéziót is, ugyanis lehetővé teszi azt, hogy az egyenlőséget, az esély egyenlőséget hatékonyabban biztosítjuk a különböző övezetek, területek között, illetve azok a területek és övezetek, régiók, amelyek egyre inkább elnéptelenednek, azok felhozzák, felkerüljenek a kellő szintre, és lefaragják lemaradásokat. Tehát a kohéziónak, a társadalmi, a szociális kohéziónak az eszköze lehet a digitális tevékenység. Ami pedig a demográfiát illeti, arra van szükségünk, hogy új digitális eszközök szolgálják a különböző területeinknek a tevékenységét úgy, hogy azok szinergiában tudjanak fellépni, hogy a networknek a révén előre tudjanak lépni. Uh... Köszönjük szépen. Gabriele Creco a román szenátus részéről SND frakció. Thank you, Chair. Dear friends. Köszönöm szépen. Kedves barátaim, arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy diagnosztikai problémáink vannak. A rossz indikátorok alapján nem tudunk reális képet alapítani a társadalomról, és így nem megfelelő reformokat hajtunk végre a munkajövedelem és a tőkejövedelem arányából a, jön létre a nagy makrogazdasági egyensúlytalanság elosztási problémával állunk szemben. Nem csak a szakszervezetek vagy a baloldali pártok kell, hogy érdeklődjenek ezen egyensúlytalanság iránt, hanem sokkal inkább a beruházás és a foglalkoztatási arányról van itt szó, amely a hosszú távú növekedés alapja. Ez egy globális egyensúlytalanság, és a társadalmakat súlyosan negatív helyzetbe sodorja. Ugyanakkor a 14 bizottság által alkalmazott indikátor között nem szerepel ez az indikátor, sem az európai szemeszter indikátorai között. Másodszorban határok nélküli a gazdaság, ez a beegységes belső piac, és ezt tekintjük az unió legfontosabb eredményeképpen. De az indikátorok, a mutatószámok nemzeti mutatószámok, amelyel csupán nemzeti végrehajtást lehet értékelni. Ezért azért, hogy az unió egységes maradjon, konvergenciára van szükség, és E, ehhez általában ma a vásárlóerőparitást vagy a GDP egyfőre jutó GDP-t számítjuk, de ezek nem eléggé specifikusak. A fejlőd, fejlődésben mutatkozó hiányosságokat, különbségeket meg kell haladni, de ezekkel az indikátorokkal ezt nem tudjuk megtenni. A GDP azt mutatja meg, hogy mi történik az országban, de nem az, hogy mi marad az országban. Pikerté nem olyan régen megmutatta, hogy a profitok repatriációja sokkal nagyobb összeget jelent, mint ami befizetésre kerül az adóhatóságoknak, és így voltak éppen az adóhatóságok szeme elől varázsolják el a pénzt. A GDP rossz mutatószám, hiszen csak az ország termelő erejét mutatja fel, de ezt nem mutatja fel, hogy milyen jövendőbe mutató kapacitással rendelkezik, többek között az emberi erőforrások milyen állapotban vannak. A jövedelem struktúráját elemezve aggasztó látleletet kapunk. A profit konvergencia nagyszerű. Az én országomban mondjuk ez 80%-át éri az európai átlagnak, a háztartások jövedelme pedig csak 32%-án áll. A növekedés tehát rossz irányba mutat, egyre erősebb a elválás, a szétválás, a divergencia. Az egyenlőtlenségek az tagállamokon belül és a tagállamok között is egyre nőnek, és a koordinált nemzeti politikák és az Európai Uniós politikákkal lehet ezt csak meghaladni, ahogyan ezt többen már hangsúlyozták. Köszönöm. Thank you. So for reminding... Köszönöm szépen. Igen, hát a fiskális keretben a beruházásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Margarita Márquez következik a portugál parlament SND frakciójából. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, az előadóknak, és köszönetet mondanék, és üdvözölném az interparlamentáris európai szemeszet. Tehát biztos emlékezetet arra, hogy hol tart a növekedés az Európai Unióban, de ugyanakkor alá kell hozni, hogy az egyenlőtlenségek még továbbra is nagyon jelentősek a különböző tagállamok között, illetve a tagállamokban. És ezért mondom azt, hogy nagyon erőteljesebb, sokkal erőteljesebb együttműködése lenne szükség a tagállamok között a konvergencia területén, és olyan politikák, európai politikákra van szükség, amelyek még inkább kedveznek a növekedésnek és a kohéziónak. Mert ha így lépünk fel, akkor leszünk igazán hatásosak. Külön kiemelnék kettő területet. Először is vannak az országjelentések, és vannak az ország specifikus ajánlások aláhúznám azt, hogy mennyire lényeges, hogy magunkével tegyük ezeket a dokumentumokat. Azaz azt kell, hogy elérjük, hogy a tagállamok aktívan vegyenek részt a teljes szemeszter folyamatban, kövessék az ajánlásokat, betartsák, betartsák azokat nem elegende az, hogy ezt hangoztatják egy-két napon keresztül, nem, gyakorlatilag az év minden napján erre oda kell figyelni, figyelembe kell venni ezen kívül a különböző sajátosságait a tagállamoknak. Ehhez nélkülözhetetlen az, hogy a tagállamok sokkal inkább magukénak érezzék ezen dokumentumokat. Egy további szempont. A szociális alapja és pillére a szemeszternek. Hallottunk az imént Marian részéről szavakat arról, hogy egy vezető mutatótábla vagy board készült, és nyomon követhetővé válik ezáltal az, hogy milyen folyamatok mennek végbe, de ugyanakkor az európai polgár számára nagyon nehezen átlátható folyamatok e, ezek, pontosabban az, hogy szociális szempontból nincsenek célok, miközben gazdasági szempontból vannak ilyen mutatók felállítva a scoreboardnak a keretében. Arra van szükség, hogy nem csak önkéntesen lehessen csatlakozni a különböző fellépésekhez, hanem az Európai Unió, illetve a ö, tagállamoknak a kezdeményezési sokkal erőteljesebben érvényesüljenek. Aláhúznám még azt is, hogy nagyon lényegesek ezek a következtetések és ajánlások. Maletics asszony kap szót az Európai Parlament képviselője, és itt a néppárti frakció tagja. Köszönöm szépen. Mindenki hangsúlyoztam, hogy a gazdaságok növekedési pályára álltak, de nem lehetünk lelkesek, hiszen az állampolgárokat ez még nem ért el, nem eredményezett ez reál bérnövekedést, ráadásul nem csökkent a szegénységben vagy a szegénység veszélyével élők száma sem. Ezért valahogyan változtatni kell azon, hogy a finanszírozás kereteit meg kell változtatni, illetve a beruházási célokat ennek a jelenségnek a fényében kell átalakítani. Nem kockázatos projektekre van szükség, hanem az innovációra és a transformatív folyamatokra. Például az új ez már nem is annyira új, Juncker alap, vagy az EFSI, segít abban, hogy a közpénzekhez magánpénzeket kapcsoljon, és infrastruktúrális projekteket hajtson végre, de ezek nem annyira innovatív és nem annyira új projektek. Mit is akarok mondani? Azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehet a finanszírozási csatornákat jobban megnyitni, hogy a startupokból scale-upok jöhessenek létre, és a transformatív folyamatok elindulhassanak, hogyha, hiszen ez a célunk, a növekedés eredményeit az emberekhez, az egyszerű állampolgárokhoz is el akarjuk juttatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Baroness Faulkner Kisner a House of Lords nevében. ALDE frakció. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyság nevében azt mondhatom, hogy nagy örömmel követjük nyomon az Európai Unióban és az Eurozónában mutatkozó gazdasági fellendődést, és azt reméljük, hogy ez fenntartható lesz az elkövetkező években is. Nagyon érdekes volt figyelni a felszólalók felszólalásait, akik hangsúlyozták, hogy arra van szükség, hogy megerősítsük a szociális kohéziót, és választ adjunk az egyre súlyosbodó egyenlőtlenség jelenségére. De, ezt is hangsúlyozták, arra is szükség van, hogy az EU versenyképességét növeljük, és a növekedésben a mm, innovációban és a kutatás fejlesztésben rejlő lehetőségeket megragadjuk. Figyeltem az itt felszólalók által mondottakra, és az egyik gondolat, amely felmerült bennem, az az, hogy a felszólalók céljai között összeegyeztethetetlen célok vannak. Merkel asszony a Financial Times-nak 2013-ban adott egy interjút, melyben arra emlékeztetett bennünket, hogy Európa a világ lakosságának 7%-áért felel, a globális GDP 20%-át hozza létre, és a globális szociális kiadások 50%-áért felel. Úgy gondolom, hogy a növekedés időszakában érdemes volna ezen merkeli mondatokra gondolni, hiszen nem lehet egyszerre a versenyképesség és az innováció szintjét fenntartani, amelyre pedig szükség lesz a robotika növekedésével, a negyedik ipari forradalommal és a technológiai változások korszakában. Tehát nem lesz erre lehetőség úgy, hogy közben ragaszkodjunk ahhoz, hogy exponenciálisan növeljük a szociális kohéziót és a szociális biztonság és ellátórendszereket. Ez egy gondolat, amelyet felvetek, és azt hiszem, hogy érdemes volna talán a panelnek is elgondolkozni ezen. Köszönöm. Köszönjük. Andrec Hunkem kap most szót, a Bundestag Die Linke frakciójának képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! A podium vita résztvevőinek hálás vagyok, hogy felvetették a szociális egyenlőtlenség kérdését. Valóban ez az egyik központi kérdés, amelyel jelenleg foglalkozunk. Az egyenlőtlenség az egész világban nő, nő az egyes uh, Európai Uniós tagállamokban, is nő az EU egészében is. Nemzetközi szinten azt látjuk, hogy paradigmaváltás kezd megtörténni sok nemzetközi szervezet, mint az OECD, vagy az ILO, vagy az Európa Tanács, mi több, akár még az, e a nemzetközi valuta alap is az elmúlt hónapokban, években uh, a figyelem homlok terébe állították az egyenlőtlenség problémáját. Azért fontos ez, mert egy-két felszólaló előttem, például a román kollega, arról kihangsúlyozták, hogy az egyenlőtlenség nem témája az eredményjelző táblának, nem mutató szám az eredménytáblán, és attól félek, hogy a szociális pillér nem lesz elegendő ahhoz, hogy az egyenlőtlenséget leküzdjük. Kérdésemet Tyson biztos asszonyhoz indítom, intézem, milyen további intézkedésekre számíthatunk a e területen. Másodszorban a gazdasági és makrogazdaság is egyensúlytalanságról is beszélni szeretnék. Németország a 6%-os küszöböt újtan újra átlépi. Kérdezem, hogy milyen javaslatokat fogalmaznak meg, vagy milyen eszközökkel lehet ezen egyensúlytalanságokat csökkenteni. Jelenleg már 8,1%-on áll Németország. Ez a németek számára sem jó már, hiszen ez azt jelenti, hogy az emberek kevesebbet keresnek, kevesebb, alacsonyabb életszínvonalon élnek, mint amit megtermelnek, túl alacsonyak a bérek, és túl kevés pénz fordul a belső fogyasztásra és a belső befektetésre. Harmadsorban beszélt a alacsony bérek problémájáról, és valóban úgy áll a dolog, hogy a társasági adók egyenlőtlensége az egyes tagállamok között problémát jelentenek, így a nemzetközi koncernek kiátszhatják az adók fizetési kötelezettséget. Kérdezem, hogy a közös ö, társasági adóalap harmonizációjáról szóló vita hogyan áll, illetve milyen terveik vannak ennek a megteremtése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Gianpaolo Galli, az olasz képviselőház tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden felszólalásban kihangsúlyozták, hogy növekedés jelei mutatkoznak Európában, de sok országban az emberek még mindig nem látják ennek a növekedésnek az erőnyeit, vagy csak részben látják ennek az erő, előnyeit. Ez részben magyarázható az egyenlőtlenség jelenti, jelenségével, részben pedig azzal magyarázható, hogy időbe telik, hogy a nagy recesszió sebeibe behegedjenek. Sok millió ember tengődik szegénységben, sok millió még mindig munkanélkül van, és a bankokat, a cégeket magas adósságok terhelik. Ugyanakkor a makrogazdasági politikák és az ország specifikus ajánlások, amelyeket márciusban mutat be a bizottság, ezekre próbálnak megoldásokat találni. Én magam most a költségvetési politikához szeretnék hozzászólni, ez egy komplex kérdéskör, az Európai Unió és az Európai Bizottság különösképpen nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy segítse az országokat, hogy csökkentsék államadosságukat. De azon országokban különösképpen, amelyek roppant eladósodottak, nagyon magas az államadosság, nagyon fontos, hogy az ajánlásokat kalibráljuk, mégpedig úgy, hogy megtaláljuk a fiskális, a pénzügyi konszolidáció megfelelő tempóját. Ha nem találjuk meg a tempót, a megfelelő tempót, visszaesést kockáztatunk, és társadalmi károkat kockáztatunk. Fennáll ez társadalmi károk létrejöttének eh, kockázata. Érthető, hiteles célokra van szükség, amelyekkel mind a nemzeti hatóságok, mind a választók, az emberek is azonosulni tudnak az is fontos, hogy olyan célokat fogalmazzunk meg, amelyek teljesíthetők, és amelyeket nem változtatgatnak, akár évente kétszer is. Látom én, hogy a bizottság erőfeszítéseket tesz ebbe az irányba, előrelépés is történt, de nem hiszem, hogy a e célt elértük volna már. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Alex Boldri luxemburgi képviselőhöz, az SND frakció tagja. Köszönöm szépen, elnök úr, akárcsak többiek, szeretném én is üdvözölni a legújabb adatokat a növekedési pályának a megjelenéséről. Valóban Európa visszatért a növekedés pályára, miközben nagyon látványosak azok a különböző feszültségek, eltérések, amelyeket láthatunk a különböző tagállamokban, és egyrészt persze üdvözölhetjük azt, hogy a szociális pillér megjelenik, és hogy egy eredménytáblát szeretnénk befoglalni a gazdasági irányítási tevékenységekben, de azért vigyázat. A gazdasági irányítás egyfajta idegen test egy olyan rendszerben, amelynek az alapfeltétele, szinte kizárólagos feltétele az, hogy a költségvetéssel és a pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Éppen ezért kérdezem Tyson asszonytól, az Európai Bizottság vajon hogyan tudja szavatolni azt, hogy a szociális pillér ne maradjon a szegény rokon szerepében, ne leledzen abban, és hogyan lehet eközben, mindeközben biztosítani a különböző költségvetési egyensúlyokat a tagállamokban. Ezen felül a szociális feszültségek, az azokra adandó válaszok hogyan jelenhetnek meg a költségvetési egyensúlyi szabályoknak a környezetében. Ugye a társadalmi egyenlőtlenségeknek a kezelése költségvetési kiadásokkal jár. Hogyan lehet tehát összehangolni a kettőt, hogyan lehet a szociális szempontokat is érvényesíteni, miközben a stabilitási és növekedési paktumnak az előírásait is érvényesítjük. És végezetül, az Európai Parlament nagyon fontosnak tartja azt, hogy a vásárlói erő a béreknek a növekedése révén érvényesüljen. Luxemburg valahányszor tehette, az automatikus indexálását a béreknek irányozta elő. Na most hogyan lehet a vásárló erőt biztosítani, miközben az európai intézmények arra törekszenek, hogy a különböző bérek és a különböző nyugdíjaknál a indexálás másképpen alakuljon. Köszönöm szépen. Deus. Tadeusz Simanszki kap szót. A lengyel Szeim nevében az ECR frakcióhoz tartozó párt tagja. Köszönöm szépen, elnök úr, Kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Új prioritásaink vannak az Európai Unióban, a migráció például. Innováció nie powinny być temata... Vagy az innováció, csak hogy néhányat említsek. Fontos, hogy ezek a kérdések ne tereljék el a további kérdésekről a figyelmünket, és egy általánosabb politikai kontextusra figyeljünk az egyenlőtlenségek leküzdésére. Mówiąc o konsekwencjach nierówności... Hetman kollega ezzel kapcsolatosan nagyon érdekes észrevételeket tett. Azt mondta, hogy az egyenlőtlenségek az országokon belül és az országok között is fennállnak Úgy gondolom, hogy ez egy paradoxon. Egyrészt a gazdasági növekedés tanúi vagyunk, másrészt ez nem szivárog le az emberekhez, nem csökkenti az egyenlőtlenségeket. Delegációm és az én tagállamom is következtetéseket vár ezen felismerésből. Szép szavakat hangoztattunk itt hogy például még süt a nap, addig cseréljük ki a tetőzsindeit. De mit jelent ez? Konkrét lépésekre van szükség. Nem szabad megengedni, hogy megtorpanjunk. Nagy problémák tornyosulnak előttünk, sok tagállamban, és azt várjuk az európai közösségektől, hogy minden erőfeszítéset megtegyenek annak érdekében, hogy a tagállamok közötti különbségeket csökkentsék az én országom is mindent megtesz ennek érdekében. Persze az új híva, kihívások és a Brexit maga is pénzügyi hívá, kihívásokhoz vezet. Mi készen állunk az eszmecserére. Tárgyalóképesek vagyunk, hajlandók is vagyunk tárgyalni a kérdésről, de világos, hogy a hiányzó eszközöket valahol meg kell találni, vagy takarékosság által, vagy pedig új finanszírozási forrásokat kell találnunk. Zapelować żebyśmy sięgając do źródeł Unii Europejskiej. Óvatos, óvatosan optimista vagyok ennek ellenére, és mindenkit felszólítok annak érdekében, hogy tekintsünk a jövőbe, és keressük a megoldását ezen új kihívásoknak. Köszönöm, az utolsó felszólaló pedig a régiók bizottságának tagja, Olga Zrihen asszony, Önél szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, nagyon örülök, hogy ismételten találkozhatunk ebben a fórumban, ebben a teremben és valóban nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a Régi Bizottsága nevében is szót kaphassak. Nagyon lényeges az, hogy a szemeszter tárgyalása során a regionális területi önkormányzatok is megjelenjenek, hiszen számos olyan terület van, amelyben illetékességgel rendelkeznek ezek a testületek országonként. 2017-ben számos olyan kérdés döntetett el, amelynek megvolt a területi kihatása is, amelynek a végrehajtása csak akkor történhet meg, hogyha aktívan vesznek részt a különböző szintű önkormányzatok. Néhány nappal ezelőtt a régiók bizottságában a nevekedésnek a 2018 8 as alakulásáról egy állásfoglalást fogalmaztunk meg. Megfogalmaztuk azt, hogy mennyire szükséges az, hogy megszüntessük azokat az akadályok, amelyek akadályozzák a regionális területe szintű beruházásokat. Az állásfoglalásunk megerősíti azt a kapcsolatot, amely az európai szemeszter és a fenntartható növekedés között lehet megállapítani, mégpedig oly módon, ahogy azt az ENSZ fogalmazta meg 2030-ig úgy gondoljuk, hogy ezek az eszközök alapvető fontosságúak, és kell, hogy maradjanak is a jövőben is az unión belül, és a partnerségnek a szemléletében kell, hogy a decentralizási módszerekkel élve megfogalmazzák a hatásukat. Hadd emeljem ki azt is, hogy az európai szemeszter tovább lehet javítani, dinamikus párbeszéddel, ugyanis az új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatosan és az GMU-nak az elmélyítése lehetővé teszi azt, hogy ez megtörténjen könnyen. Lehetővé kell tenni azt is, hogy az európai szemeszter és az polgárok még szorosabbra fűzik kapcsolatokat többek között a pénzügyi reformoknak a keretében, a strukturális reformokra gondolok. De a legfontosabb mutatója a szemeszternek, nevezetesen az országonkénti specifikus ajánlások, azt mutatják, hogy továbbra is gondok vannak, mégpedig a strukturális reformokkal kapcsolatosan, ott, ahol nincsenek meg a kellő jog alapjai a reformoknak, ezt el kell ismernünk, hogy sajnos ez így van. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság milyen erőfeszítéseket tett, mégis szükség van arra, hogy számos reformokkal kapcsolatos, a számos nagyszámú reformokkal kapcsolatosan tulajdonképpen fókuszáljunk bizonyos reformokra. Vannak persze egyéb hiányosságok is, amelyekre rá kell mutatnunk technikai szempontból, gazdas, közigazgatási szempontból, de mindenképpen ki kell emelnünk azt, hogy a magunk kívánt tevése ezeknek a programoknak, a sajátunknak való vallása ezen programoknak a legfontosabb tényező és a legsúlyosabb terület, amelyen hiányosságokat észlelünk. Vannak olyan országok, amelyek nem kellően vészik figyelembe ezeket az ajánlásokat, és úgy gondoljuk a Régiók Bizottságának a nevében, hogy a teljes jogú partnerségnek a keretében teljes jogi részvétellel való részvételünk a szemeszternek a működtetésében hozzájárulhat ahhoz, hogy a strukturális reformok végbe menjenek. Éppen ezért azt követeljük, azt kérjük és igényeljük, hogy már a kidolgozás során, a nyomonkövetés során során és ezen kívül az értékelés során is aktív szerepet játhassunk. Javaslatot tettünk arra, hogy egy kódexet dolgozzunk ki két részből. Az egyik az különböző területi opportunitásokat vizsgálna meg, a második fejezet vagy pillér pedig arra irányulna, hogy milyen szerepe lehet a regionális és területi önkormányzatoknak, testületeknek, és ezt a partnerséget Azért igényeljük, mert lehetővé akarjuk tenni azt, amit 2016. októberében már támogatott az Európai Parlament egy bizonyos magaviseleti kódexel kapcsolatosan. Ez lehetővé teheti azt, hogy az önkormányzatok regionális és helyi szinten is aktívabban vegyenek részt a folyamatban. Sajnálatosan észletük azt, hogy ezen kódex kedeményezésünket az Európai Bizottság elvetette azon ö, kijelentésnek a révén, hogy tulajdonképpen ez nem biztosítaná, biztosítaná a szubzitatás érvény, elvének az érvényes megbecsülését. Mi pont ellenkezőleg látjuk ezt a kérdést. Az önkormányzatoknak közvetlen hatása van, közvetlen illetékese van és hatásköre van ezen kérdésekben, ezért kell, hogy megjelenjenek és részt vegyenek aktívan a folyamatban. Az Európai Bizottság tehát támogatni kell, hogy támogassa ezeket a strukturális reformokat ilyen feltételek között az európai szemeszternek a keretében. Úgy gondoljuk, hogy a különböző támogatásoknak, a központoknak való juttatása a tagállamoknak a szintjén a, ez, vagy lenne a jó megoldás. Úgy gondolom, hogy ez, ez nem a megfelelő megoldás, hogy akár mégpedig finanszírozási hiányt is jelent. Valóban az az összeg, amelyet az Európai Unió szán ezen célokra, kellően megalapozott -e. Úgy véljük, hogy egyszerűsítő, túlságosan leegyszerűsítő megoldásokkal él az Európai Bizottság, és igazi gondokat okozhat a fellépése a szubzidiaritásnak a területén éppen azért, hogy az arányosságot és a proporcionalitás és a szubjektivitásnak az elvét kötelesen be tudjuk tartani, az önkormányzatokat be kell vonni, és folyamatosan kell, hogy megjelenjenek a struktúrális reformnak az érvényesítésében az európai szemeszter keretében. Ezt tartalmazza az a javaslat, amelyet mi teljesítettünk elő, de amelyet az Európai Bizottság javaslata nem tartalmaz. Hamarosan a régió bizottsága jelentést tesz közré, jelentést leszek e témában, és ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy eszmecserét folytassunk arról, hogy hogyan lehet az európai szemesztert hatékonyabbá és legitimébbé tenni. A Régió Bizottsága nevében köszönetet mondanék azért, hogy fogadtak minket, hogy szót kaphatunk, és természetesen találkozunk jövő évben, és javaslom azt, hogy ezteket a szempontokat vegyük figyelembe, és további jó munkát kívánok erre a két napra. Köszönöm szépen. Thank you. And now... Köszönöm szépen. Most pedig megadom a pódiumon üdő kínót felszólalóknak a szót, hogy válaszoljanak az itt elhangzott kérdésekre. Először Fabien Kellerrel kezdjük. Csak köszönetet mondanék valamennyi kollégának a részvételükért, hozzászólásakért, és elnök úr, kiváló dolog lenne az, hogy ezen munkálataink után. Oda jussunk, hogy egy konszenzus révén tudnánk kifejezni egy közös politikai álláspontot. már azt mondja, külön köszönetet mondanék, mert hogy külön hangsúlyozta, fontosnak tartotta ezen állásfoglalás vagy következtetésnek a megfogalmazását. Uh, to... Köszönöm ha nincsen egyhangosak közöttünk, akkor valamilyen rendszerre a szükségünk, hogy a véleménykülönbségeket eh, megjelenítsük, kiküsz, ki egyensúlyozzuk, de hát a konferenciáknak nincs eljárási szabályzata, tehát eh, közös szöveget nem fogunk tudni elfogadni, de persze örülök, hogy a különböző véleményeket figyelembe veszük majd, de hogyha valami teljesen általános, közhelyszerű mondatokat írunk le, ennek volna egyhangú támogatása, de különben pedig a frakció hovatartozás vagy a tagállami hovatartozás alapján differenciálnák a szöveget, erre viszont nincs a módunk, de fontos, hogy folytassuk a vitát, de most már is megadom a szót, megadom a szósz uh, Milosevic úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidre foghatom én is magamat. Kézenfekvő hogy ugyanazokról a témákról beszélünk, a konvergencia kérdéséről és az egyenlőtlenség kérdéséről a tagállamokon belül. Egyetértünk a jelenségben, hogy a jelenség aggasztó, talán nem értünk egyet abban, hogyan lehet az egyensúlytalanságokat kezelni, és hogyan lehet további konvergenciát elérni. Én mindig amellett voltam, hogy keressük előbb meg a pénzt, mielőtt ezt elköltjük. Bajé úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindössze köszönetet szeretnék mondani a különböző panel hozzászólónak, illetve terem hozzászólónak ezeket az gondolatokat mindig nagyon izgalmas számunkra európai képviselők számára hallgatni. A nemzeti parlamenti képviselők szabát nem könnyű különben ez az európai szemeszter, mint eszköz, mint instrumentum, ugyan hogyan lehet biztosítani a dinamikus beruházásokat, és hogyan lehet ugyanakkor az egyensúlyokat is biztosítani. Úgy gondolom, hogy valóban minél inkább sajátunká valljuk sajátunknak, tesszük ezeket az eszközöket a nemzeti parlamentekkel együtt, mint ahogy ezt megfogalmazta az Európai régió Bizottságának a képviselője, annál inkább lehetünk hatékonyak. Köszönöm szépen. Thank you, Christoph. Köszönjük, Christoph Hetman. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr az első felszólalásom során már eh, felhasználtam minden rendelkezésre álló időt, úgyhogy csak megköszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitához. Köszönöm. Biztos asszony, Tyson asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor hollandul beszélek, hiszen a parlamentben nagyszerű a tolmácsolás minősége, és erre jól emlékszem még. Mogelijk doen, voorzitter, maar ik moet toch een paar lehetőleg gyors is leszek, elnök úr, de mégis, mint hogy nagyon konkrét kérdések hangzottak el, elnök úr engedje meg, hogyha picit hosszabb leszek. Először is megállapítottam azt, hogy sokan feltetették azt, hogy, és fokozottan, hangsúlyosan, hogy tegyük sajátunká ezt az európai szemeszter műfajt. E tekintetben az Európai Bizottság már számos intézkedés hozott a szociális partnerekkel együttműködve, még mielőtt az éves növekedési jelentés közé tettük volna. Az első évben megvizsgáltuk azt többek között azt, hogy milyen analitikát tudunk produkálni, milyen analitikai kimutatások születtek a tagállamok részéről, az országjelentéseket, és át is beszéltük ezeket a nemzeti parlamentekkel, a kormányokkal, a szociális partnerekkel, elmentünk a tagállamokba, és valóban körbe jártuk őket, biztosként én is találkoztam a parlamentekkel, és kész vagyok a továbbiakban is együtt beszélgetni és megbeszélni, eszmét cserélni ezen kérdésekről. És Mindez persze oda vezet, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg, ország specifikus jelentéseket, ezeket az Európai Bizottság teszi, illetve átadja először természetesen a tanácsnak, az jóvá hagyja őket, és utána ezek tétetnek, és ezeknek a révén van lehetőség arra, hogy az ownership, a sajátunknak való vallása ezen tételeknek még hatékonyabb legyen. Mindehez persze arra van szükség, hogy az elemzések kellően relevánsak legyenek, és aztán a döntések után pedig a megvalósításon lesz a hangsúly. Nagyon lényeges az, hogy az eszme csering során és utaltam tulajdonképpen a bevezetőm során, szó esett arról, hogy a szociális piac gazdaság meg kell, hogy találja a kellő formáját, a szociális és a gazdasági növekedést és fejlődést kell, hogy biztosítsa mindehez együttműködésre van szükség, inkluzivitásra és kellő szociálpolitikákra. Erre törekszünk, és meggyőződésem az, hogy a különböző pillérek, így a szociális jogoknak a pillére is, amelyek amely mellett letettük valamennyien a voksot, lehetővé teszi azt, hogy előre jussunk. Azonban arra is szükség van, szó esett erről is, hogy kellő beruházási politikával is rendelkezünk. Be, szó esett erről Juncker biztosnak a biztossága felállása során is, és akkor ott van ezen kívül a különböző beruházásoknak a támogatása, és nem csak arról van szó, hogy minőségi szempontokat érvényesítünk, hanem azt is, hogy mire megvizsgáljuk, mire használjuk a különböző forrásokat. És a stabilitási és növekedés paktumban szereplő mobilitási, flexibilitási marzs lehetővé teszi, hogy kellő módon járjunk el. Január 15-én is döntöttünk arról, hogy hogyan tudunk a tagállami értékeléseknek a során élni ezen rugalmasági eszközzel. Aztán van még egy további dolog, amelyet talán önök nem ismernek, de megemlíteném azt, hogy az Eurostát, amely ugye hivatott arra, hogy a költségvetéseket elemezze, vele, velük együtt dolgozunk, nos, nagyon örülök annak, hogy az Erosztát egy guide-ot tett közzé, kidolgozták azt, hogy hogyan lehet kellő iránymutatás adni a különböző hatóságoknak és a magánberuházóknak azt, hogy a PPP-k és egyéb eszközök milyen hatással bírhatnak, milyen alkalmakkor ajánlatosak, és ez nagyon hasznos a költségvetési értékelés szempontjából. Ezen kívül a teljesítmény is megvizsgáltuk energetikai szempontból, tehát ennek a teljesítményi guide-ot állítottunk elő, vannak különböző vállalkozások, amelyek ezt már használják, és vissza is jeleztek, mennyire kiváló úti könyvről van szó, útmutatóról van itt dolgunk az új gazdasági területekbe hogyan lehet újabb beruházásokat tenni. Ez is egy kihívás, és úgy gondolom, hogy e tekintetben is nagyon lényeges, hogy kiemeljük a modern szociális védelemvédő hálónak a kérdését, amely nem csak arra irányul, hogy juttatásokat juttat, hanem különböző szolgáltatásokat vesz igénybe, olyan szolgáltatásokat szolgáltatás nyújtásokat támogat, amely megerősíti a legkitettebb embereket oly módon, hogy kiki be léphessen, visszaléphessen a társadalomba, integrálódjon, és így módon jusson újra be a munkaerőpiacra. Tehát ezek olyan beruházások, amelyeknek megvan az eredménye szociális és gazdasági szempontból is. Az új gazdaság, a digitális gazdaság úgy vélem, hogy azt igényli, hogy befektessünk, és nem csak az ipari tevékenységbe, hanem az emberi erőforrásban a képzésnek a révén. Most pedig áttérnék az egyenlőtlenségeknek a kérdésére. Valóban nagy szívügyünk ez a kérdés, és az országonkéti jelentésben is mindig meg szoktuk vizsgálni, hogy ez a témakör hogyan alakul, az egyenlőtlenségek hogyan növekedtek vagy csökkentek az államokban, mi történt, amikor a nagyválság volt, és mi történik manapság. És azt látjuk, hogy különböző módon reagáltak az országok, a növekedés valahol elindult, valahol csökkenő irányt mutat, és éppen ezért nagyon fontos, hogy erre az inkluzivitás kérdésre odafigyeljünk, és kellő módon kezeljük. Elmondhatom azt is, hogy a pillérnek, amelyen dolgozunk, nagyon sok része van, de sajnos tisztelt elnök úr, nincs most idő arra, hogy ezt kifejtsem, de egy biztos, hogy egy sor projektet indítottunk el az Európai Bizottságban azért, hogy a pillérek kellő módon legyenek kidolgozva, kellő tartalommal bírjanak. Sajnos most nincs időm ezeknek a kifejtésére. Ami a béreket illeti, szó eszett arról, hogy a országban növekedni kellene a béreket, és ezt hangoztatjuk mi mi is, és az európai szemeszternek a keretében, a dokumentumokban is láthatják ezt, akkor az alapelvből indulunk ki, hogyha, gyala, hogyha lassabban növekednek a bérek, mint a termelékenység, akkor lehetővé válik, hogy idővel növeljük a béreket. És ö, ezt kell megvizsgálni megyéb vonatkozásban is. Ö, kettő tagállamnak külön javaslatokat tettünk konkrétabban is e témákban. Ami pedig az egyéb teljesítményeket illeti, illetve a banki teljesítményeket. Hát a bankokkal kapcsolatosan azt mondhatom, hogy a válság óta ö, a gond továbbra is itt van előttünk, Persze volt némi javulás, javult a gazdaság általános állapota, de továbbra is egy nagy package áll előttünk, tehát jelentős módon kell még itt fellépnünk, és az Európai Bizottság valóban azon is dolgozik, hogy a tagállamokat segítse abban, hogy a különböző károsbanki tevékenységeket le tudják faragni, illetve azoknak a hatását le tudják faragni. Mindenképpen arra törekszünk természetesen, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy az ilyen különböző váltások milyen hatással lesznek a magán személyekre. Ami pedig a bankgaranciákat illeti, feltették a kérdést, hogy hol tartunk ezen a területen. Azt látjuk, hogy a tanácsban még egy sor olyan állam létezik, amely úgy véli, hogy először nagyobb biztonságot kell, nagyobb világ, egyértelműséget kell teremteni a kockázatok csökkentésében, még mielőtt megosztanák egymással az EU-s tagállamok a kockázatokat. Tehát dolgozunk a kérdésen az Európai Bizottságban, mi elvégeztük a munkánkat, és most a tanácsban a tagállamokkal különben együttműködve kell, hogy meglátlássuk, milyen újabb lendületet lehet adni a kérdésnek. API pedig a kohéziót illeti, a kohézis alap, a többéves pénzügyi keret, ezek mind olyan témák, amelyek valóban nagyon aktuálisak, jelentést tettünk közzé, azért, hogy hát ne csak egy általános megfogalmazásban beszéljünk ezekről, hanem konkrét forgatókönyvekkel tudjunk dolgozni. Lenne egy tanácsom, egy egyetlen is hasznos tanácsom, azok, akik úgy gondolják, hogy a költségvetési tételek és összegek gondot okoznak, feszültséget teremtenek, azok kérem forduljanak a parlamentjeikhez azért, hogy kellő forrásban részesüljenek ö, ezek a tételek azért, hogy az Európai Unió tudjon szembesülni, és tudja kellő módon kezelni az új kihívásokat, gondolok itt a ö, migráció kérdésére és egyéb kérdések. Tehát kérem, az üzenetet jussák, jutassák el a nemzeti parlamenteiknek, erre ö, nagyon szükség lenne, szükségünk lenne az Európai Bizottságban, illetve jó magamnak. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, mindent feljegyeztem.